colleagues, we're going to make a prompt start. Tisztelt kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el gyorsan az ülést, mert az embereknek távozniuk kell. Tisztában vagyok azzal, hogy eh, a csütörtök délutáni ülés eh, megnehezíti a dolgunkat. A 7-es, 10-es, 12-es, 13-as napirendi pontokat el kellett halasztanunk, és hogyha senki sem ellenzi a napirend módosítását, akkor elfogadtuk. A Gaelic nyelv nem biztosított, a többi nyelv igen, és az írott eljárás keretében a koordinátorok egyetértettek azzal, hogy május 9-én Strasbourgban egy pluszülést tartanak, tartsunk. A bizottság támogatja ezt a javaslatot? Igen. Rendben. Elektronikusan fogunk most szavazni. Kérem, ha valakinek nincs itt a szavazókártyája, azt most jelezze. Gyorsan elkezdjük. Van-e valaki, akinek nincs itt a szavazókártyája, ami teljesen megérthető egyébként, ha bárki is megfeledkezett volna róla, ha ott hagyta volna a plenárison. Kérem ezt jelezzék, és akkor megpróbáljuk pótolni, hogy gyorsan kezdhessük, és hogy mindenki hamar távozhasson. Senki sem jelezte, hogy itt felejtette volna. Rendben. Okay, just checking with coordinators that every... A koordinátorokkal egyeztetek most, hogy mindenki készen áll-e. Igen, rendben. Négyes napi rendi pont. A bűnöldözés együttműködés és képzés Európai Ügynöksége Európol, valamint a 2009 per 371 és 2005 per 681-es bűt határozat. Agustin Díaz de Mera az előadó. Tisztelt kollégák, azt javaslom, hogy kezdjünk szavazni, de először az előadót kérdezem, hogy hozzá kíván-e szólni, amennyiben nem, akkor rögtön szavazunk. Nagyon röviden, elnök úr, már csak udvariasságból is. Azt hiszem, hogy elérkeztünk egy nagyon hosszú út végére, úgyhogy az egyetlen dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy köszönettel tartozom mindannyiuknak. És különös tekintettel szeretnék köszönetet mondani Gájnak és Antoánnak, valamint önnek elnök úr. Diaz de Mera úr, elnézést, de a megfelelő csatornákon nem működik a tolmácsolás. I think if the interpretation booths could sort out which channel they're interpreting to. Azt hiszem, hogy a tolmácsfülkékben kéne tisztázni, hogy milyen nyelvre megy ki a tolmácsolás. Another go, Mr. Diaz de Mera, please. Még egy nekifutásra megkérhetnénk el, Diaz de Mera úr? Nagyon könnyű a dolgom, megismétlem, amit elmondtam. Köszönöm tiszta szívből mindenkinek, az összes kollégának, az összes frakciónak a részvételét eh, ebben a hosszú munkában, ezen a hosszú úton, amely ma, amelynek ma érünk a végére, és Gály és Antoine az, akiknek különös tekintettel köszönettel tartozom. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Diaz Mera úr. Rögtön áttérünk a hármas módosítóra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. That is rejected. Elutasítva. És most következik a záró szavazás. Megnyitom a szavazást, tisztelt kollégák. The vote is closed. Lezárom a szavazást. That is adopted 40. 40, 40, 40 és 3 arányban két tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. We move now to... Most pedig áttérünk az ötös pontra. A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint oper munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának a feltételei átdolgozás. Április 11-én terjesztették el a tervezetet, nem nyújtottak be az időkereten belül módosító indítványt, ezért rögtön szavazunk ezen ajánlás tervezetről. Cecilia Wikström az előadónk, aki most nincs itt, úgyhogy minden további nélkül szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. elfogadtuk, 45 arányban egy tartózkodással elfogadtuk. Colleagues, we've moved Tisztelt kollégák, most áttérünk a hatos pontra. Az emberkereskedelem ellen az uniós külkapcsolatok terén folyó küzdelem. A vélemény előterjesztője Bodil Valero. Ha az előadó nem kíván hozzászólni, akkor szavazhatunk. Igen, hozzá kíván szólni, parancsoljon. Köszönöm szépen a kiváló együttműködést, és Köszönöm szépen azt is, hogy végig vittük ezt a jelentést. Nagyon-nagyon jó volt az együttműködés. Még egyszer köszönöm, köszönöm. Köszönöm szépen, Valéro. Asszony, tízes módosító, szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 18-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Megutasítva. 20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum, két részben, az első részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 25-ös módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Elnézést, a 25-ös második részéről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom Elfogadtuk. 27-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 28-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 35-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egy A kompromisszum. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négy A kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 43-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 44-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 45-ös külön szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 47 első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 48. Külön szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 49-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 56-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 57-es, megnyitom a szavazást. closed. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 60-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 66-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 64-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 65-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 68-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 71-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 72-es. Megnyitom a szavazást. Elzárom. Elfogadtuk. 74-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 75-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 76-os megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elutasítottuk. 77-es részenkénti szavazás. A szocialisták kértek első rész, megnyitom a szavazást. Nem, nem, egyből a második rész. Első rész, második rész. 77-es módosító első részéről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Nem tudom, nem volt egyszerű szavazás. Nézzük a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 78-as módosítom, nyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 79-es megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 80-as megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 86-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 87-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 89-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtok. 91-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 92-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 93-as, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Megnyitom a szavazást. Ellezárom. Elutasítottuk. 94-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A hivatkozások és a preambulum bekezdések kezdődnek egyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. Kettes, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas módosítom, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosítom, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Kilences módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. A módosított szövegről szavazunk most elektronikus formában, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 46 nulla arányban 5 tartózkodásra gratulálunk a jelentéstevőnek. Colleagues, now we move to point eight. Tárjunk, térjünk rá a nyolcas napi rendi pontra, a nemzetközi védelem területén és Félország érdekében elfogadott átmeneti intézkedések az EU 2015 1526-os határozatnak 9-es cikkével és a 2015 per 1601-es határozat 9. cikkével egyetemben, Olaszország és Görögország esetében Ská Keller a jelentéstevő, a jelentéstevő szeretné elutasítani az Európai Bizottság javaslatát, ezért az Európai Parlament szabályai eh, értelmében Először a a javaslatára szavazunk, hogy elvessük a bizottság javaslatát. Hogyha azt elfogadjuk, akkor csak az egyes módosításról szavazunk a jogalkotási tervezetben. Hogyha a javaslatot elvették, akkor elkezdünk szavazni a módosított javaslatról, bizottsági javaslatról, és végezetül a jogalkotási javaslatról is. Remélem, hogy ez világos, és most megkérném Szkákelát, hogy ha akar, akkor szóljon hozzá, de nem szeretne. Ezzel a bevezetővel most térjünk rá a szavazásra. Kérem, hogyha kívánnak szólnak, akkor most tegyék meg, most, ha nem, akkor kitérjünk rá a szavazásra, a népszerinti szavazás lesz. got it here. So my, yeah. Amendment zero, the vote. Nulla módosító, a szavazást megnyitom. The vote. The vote is closed. Lezárom a szavazást and that is rejected. Elutasítva. Okay. Amendment 8. The vote is open. 8-as módosító. Szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást elutasítva. Hetes módosító szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig az Európai Bizottság javaslatáról szavazunk meg változatott formában a szavazást. Megnyitom. koordinátorokra várunk. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig a kettes módosító következik a jogalkotási tervezetről. It's amendment two, isn't it? Ez a kettes módosító nem, de a kettes módosítóról is szavazni kell. Egyértelmű ez mindenki számára? Is everyone in agreement? Egyetérte mindenki. Akkor a kettes módosítóról szavazunk. A szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítva 14.37 arányban a végső szavazás következik, a szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 27-23 arányban egy tartózkodás mellett. Köszönjük a jelentéstevőnek. Colleagues, we move to our final vote. Most pedig az utolsó szavazás következik a pszichoaktív anyagok témájában. Bonyi úr, a jelentéstevő kíván szólni, kíván szólni. Akkor tegyünk rá a szavazásra. Itt nincsenek módosítók, tehát csak végső szavazás van, a szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 51 igen, 0 nem, egy tartózkodás mellett. Gratulálunk Bonyi úrnak. colleagues, we're going to make an immediate start for the next. Kedves eh, kollégák, azonnal rátérünk az ülésünk következő részére. So colleagues, let's let's Tisztelt kollégák, folytassuk az ülést. Köszöntöm Jurova biztos asszonyt. Számos kérdést meg kell vele vitatnunk. Az EPO kérdését, de a EU-USA közti megállapodásokat is, ami pedig ennek a napirendi pontnak a lebonyolítását illeti. Először is 10 perc erejéig megadnám a szót a biztos asszonynak, utána pedig meghallgatnánk a kérdéseket. Lesznek kérdések, amelyeket először is a koordinátorok tesznek fel, majd a biztosnak is lesz lehetősége, hogy megválaszolja ezeket, a második fordulóban pedig a képviselők tehetnek fel kérdéseket, és természetesen lesz akkor is ideje, hogy ezeket megválaszolja. Azt javaslom, hogy akik hozzászólnak, próbáljanak röviden fogalmazni két percben. És most minden további nélkül, akkor megadom a szót biztos asszonynak. Madam Chair, Honorable Member. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Örülök, hogy folytathatom az önök szabizottságával a párbeszédet. A portfólióm büntetőjogi részéről szeretnék főként beszélni mag, ma. 2015 ősze óta, mióta itt jártam, szörnyűséges terrorista támadások történtek Európában, Párizsban és Brüsszelben. Az Európai Bizottság megújítja erőfeszítéseit a terrorizmus ellen, és eh, ennek során megpróbáljuk fenntartani az értékeinket. Ez rész annak a válasznak, amit eh, adni kívánunk, és az ecris kapcsolatban módosítást nyújtottunk be, hogy az információ cseréje a büntetőjogi jegyzékekkel kapcsolatban sokkal hatékonyabban történjen. Örülök annak, hogy Körkóp jelentéstevő már megkezdte a munkáját ezen nagyon fontos javaslattal kapcsolatban, amely növeli majd a hatékony információcserét a tagállamok között. Szeretném önöket arra figyelmeztetni, hogy van még egy más nagyon fontos vita is, amit beindítottunk az informális igazságügyi találkozón az Amsterdamban januárban. Morales elnök úr is részt vett ezen az ülésen. Ez egy kezdeményezés, amit a holland elnökség tett, segítségnyújtási rendszerekről van szó bizonyos országok számára, de ezen túl kell lépnünk, és meg kell vizsgálni azt, hogy a hagyományos joghatósági határok megfelelnek-e még a digitális évszaknak, időszaknak. Ezen kívül célzott módosítókat fogunk tenni a pénzmosás ellenes irányelv tekintetében is, hiszen többet kell tenni annak érdekében, hogy felszámolhassuk a terrorizmus finanszírozását. Ehhez erősíteni kell a pénzügyi hírszerzési egységek munkáját, és meg kell vizsgálnunk az anonim előfizetés nélküli kártyákat is. A Panama dokumentumok válsága után ismételten előkerül az átláthatóság kérdése. Szargentini jelentéstevő ennek szükségességét már hangsúlyozta a triológusok kapcsán. Júniusban fogunk ezzel egy javaslattal élni. Az Európai Bizottság a megelőző intézkedések a kapcsolatban javasolni fogja, hogy legyen kölcsönös elismerés olyan elkobzások kapcsán, amelyet egy bíróság már kimondott. Ezt el kell ismerni egy másik EU tagállamban is. Az alapvető jogok tekintetében örömmel mondhatom azt, hogy sikerült lezárnunk az adatvédelmi reformot, és szeretnék mindenképpen köszönetet mondani Albrecht és Lauristin jelentéstevők irányába. Együttesen sikerült egy jól kiegyensúlyozott és messze mutató eredményt elérnünk, most pedig már ennek a megfelelő végrehajtására kell koncentrálni annak érdekében, hogy a tagállami adatvédelmi hatóságok, a vállalatok, az állampolgárok megfelelően felének készülve ezen szabály bevezetésére 2017 tavaszán. Az adatvédelem alapvető jog, ez nagyon fontos innováció szempontjából és a digitális korszakban. Ezen kívül ez növeli a kölcsönös bizalmat és a bűnöző szervek együttműködését. Szükségünk van mindenre, a védelemre, akkor, amikor az Atlanti óceán túlpartjára adják át az adatokat, és ezért egy elnyő megalapodást hozunk létre, amely rögzíti a, az adatvédelmi eh, előírásokat azon eh, rendészeti együttműködés eh, tekintetében, amely az EU, illetve az USA között jön létre. A kereskedelmi transzfer esetében most együttműködünk az USA az USA-val, hogy ezeket az ajánlásokat figyelembe vegyük, amelyeket a 29-es cikk munkacsoportja dolgozott ki. Foglalkozunk az eljárási joggal is, és DEO jelentéstevőre teljes mértékű támogatásunkat kívánjuk megadni. Figyelembe véve azt a speciális helyzetet, amelyen a migráns gyerekek rendelkeznek. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy én mindig figyelembe veszem az ő különleges igényeiket, legyen az szó olyan gyerekekről, akik a hotspotokban találhatóak, akár kísérlet nélkül vannak, mindenképpen biztosítani kell a jogaikat. Hadd tájékoztassam önöket arról, hogy mit teszünk a gyűlöletbeszéd leküzdésére. Egy eljárási szabályzatot próbálunk kidolgozni a szolgáltatókkal júniusra. A szólásszabadságot figyelembe veszük ennek során, viszont leszögezzük azt, hogy az internet sem mentes szabályok alól. Megpróbálunk létre világosítani az Európai Ügyészirodájának, hivatalának kérdését még ebben az évben, és örülök annak, hogy a holland elnökség megpróbál ezen témában előre mozdulni. A szlovák elnökséggel holnap Pozsonyban is tárgyalni fogok erről. A tagállamok ebben a témában már támogatásukat adták a javaslat fő részeihez, feltéve, hogy semmiben nem állapodunk meg, ami mindenben meg nem állapodtunk. Az első olvasatát most tudjuk lezárni majd a fennmaradó cikkeknek. A célunk az mindig is az volt, hogy független és hatékony európai ügyészi hivatal jön létre its competence needs to be unambiguous. There should be a clear priority. Egyértelmű prioritást kell megfogalmazni itt. Egyértelműek az ilyen az Európai Bíróság részéről, ezeket követnünk kell a kiegészítő kompetenciák kapcsán kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség, hogy ne előlegezzük meg az EPEO kompetenciáit. Ezen kívül a tanács nagymértékben megváltoztatta az EPO e struktúráját. Azt szeretné a tanács, hogyha ez a testület egyfajta kollégiumként működne. Azt szeretnék, hogyha a, az EPO bizonyos tagállamokban is nyomon követne ö, ügyeket. Állandó kamerákat szeretnének kialakítani, viszont döntéshozatali jogköröket az európai eh, ügyészeknek is delegálhatnának. Minden más lehetőség arra, hogy ezeket a hatásköröket eh, tovább delegálják, ez megkérdőjelezni az állandó kamerák eh, szükségességét. Ezért egyik ügyésztől a másik ügyészhez delegálnák az ügyeket. Az Európai ügyesség szerepét bizonyos feladatokra kell koncentrálni, ezáltal benne az áttekinthetőségük, és egy igazi európai ügyességi politikát lehetne kialakítani ezzel. Remélem, hogy az Eurojust rendelet kapcsán is sikerül majd előre jutnunk, és ezt javítani az Eurojustot jobban kell használni a tagállamok részéről, főként a koordinációs üléseken, a, külön, a közös nyomozó csoportokban továbbra is foglalkozni kell a hiányosságokkal, de koncentrálni kell a végrehajtásra is, annak érdekében, hogy a jogszabályok valóban megvalósuljanak. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy az AKINK ezeket még nem igazán vették át a tagállamok hatóságai, az átültetés még nem megfelelő. Az ügyészeknek és a bíróknak megfelelően kell alkalmazniuk az EU büntetőjogi eszközeiket annak érdekében, hogy kölcsönös bizalom alakuljon ki. Csak így lehet egy működőképes terét kialakítani az igazságszolgáltatásnak a szimultán terrorizmussal kapcsolatos nyomozások a különböző tagállamokban eh, ahhoz vezettek, hogy hibák, illetve késdelem történt. Vannak már EU szinten eszközök, de ezeket megfelelően kell alkalmazni. Egyrészt ez azt is jelenti, hogy az Európai Bizottságnak proaktívan kell segítenie a tagállamokat abban, hogy átvegyék az akit. Ezt tehetjük eh, kézikönyvekkel, tréninggel, találkozókkal, de másrésztről nem szabad vonakodnunk attól sem, hogy szabálysértési eljárásokat indítsunk, hogyha ez kell a teljes megfelelés biztosításához. A héten nyomon követtem ugyanazt a vitet, amelyet már elkezdtünk márciusban a, a Bell és igazságügyi miniszterekkel foglalkoztunk azzal hogy olyan lehetne a radikalizációval szembenézni a bebörtözöttek esetében. Több oka van annak, ami a radikalizációhoz vezet. Az egyik az az, hogy a börtönökben rossz, a, rossz feltelek vannak. Egy levélben felvázoltam azt, hogy milyen támogatási források vannak EU programok szempontjából. Bejelentettem, hogy egy magas szintű szakértő csoportot hozok létre, amely ajánlások alapján a, a amely a RAN alcsoporttól érkezik, foglalkozni fognak a börtönök kérdésével. Az önök elnökének is közöltem mindezt a hét elején. Tudom, hogy a Libe Szabadságban is foglalkoznak ezzel a témával Intfeld asszony vezetésével. Ezt a munkát is érdeklődve figyeljük az első alelnökkel, Timmermans úrral. Az igazságszolgáltatás működése fontos a jogállamiság szempontjából, és engedjék meg, hogy ezt a lehetőséget használjam arra, hogy tájékoztassam önöket a, a igazságügyi eredménytábla negyedik ülésének eredményeiről. A scoreboard 28 tagállamnak segít abban, hogy javítani lehessen az igazságszolgáltatás minőségét, hatékonyságát, függetlenséget. Három fő elemet hasonlítanak össze az EU tagállamok összességében. A legtöbb tagállam előrelépést mutat az igazságszolgáltatás nyújtása szempontjából, és láthattunk bizonyos bátorító tendenciákat is, főként ami a hatékonyságot, az eljárások hosszúságát illeti, itt javulást tapasztalható, viszont az közigazgatás ügyekben rosszabb a helyzet. A minőség kapcsán javult a helyzet például a számítógépes, illetve kommunikációs technológiák használata esetében, de tovább kell még munkálkodni a tréningek tekintetében, de a kommunikációs technológiák alkalmazásában is, az esetek kezelésében. Az eredménytábla az idén most először tartalmazza az Euróbarométer felmérést, amelynek eh, tárgya az közvéleményben a, és a vállalatok eh, között a bírákról alkotott eh, függetlenség, a bírák, köz, bírák függetlenségéről alkotott vélemény. Vannak tagállamok, ahol a bírák függetlenségét alacsonynak értékelik, és a válaszadók szerint ennek fő oka a kormányzati beavatkozás, a politikusok, valamint a gazdasági a politikusok beavatkozás, valamint a gazdasági érdekek. Tisztelt képviselők, ebben a kevés időben a kérdéseknek csak egy részét fettem le de nagyon nagy érdeklődéssel várom kérdéseiket és megjegyzéseiket ezekről és más egyéb témákról is. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, biztos asszony. És akkor meg is adnám a szót a koordinátoroknak. Holmeyer asszonyt nem látom, de úgy hallottam, hogy Bóni úr az, aki a néppárt nevében fel fog szólalni. Köszönöm, biztos asszony. Nagy öröm újból itt látni önt, és köszönöm a levelét is, valamint a különböző kérdések kifejtését. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy lehetőségünk legyen részletesebb naprakész betekintést kapni a különböző dossziékban, amelyekkel foglalkozik. Néhány dologra térnék ki. Először is úgy gondolom, hogy sokkal jobban együtt kell működnünk a az információcsere terén, ezt fokoznunk kell, nagyon fontos. Az önjavaslata arra vonatkozott, hogy a digitális eszközöket a büntetőjog terén jobban fel kellene használni, és az igazságszolgáltatás folyamatokban ez nagyon hasznos is lehet, és úgy gondolom, hogy ez számos feladatot és folyamatot felgyorsíthat. Másodszorban úgy vélem, hogy fontos az ernyő megállapodást aláírni, ahogyan azt ön is említette. A Liber részéről voltak kérdések, de haladnunk kell előre. Ezért köszönöm azt, hogy együttműködött az összes féllel, főleg a 39-es cikk csoportjával a Privacy Shield kapcsán, ugyanis be kell látnunk, hogy vannak bizonyos fenyegetések, Végül azonban a legjobb megoldást kell megtalálnunk. Továbbá nagyon fontosnak tartom azt, amit a gyűlöletbeszédről elmondott, és említette, hogy a bizottság az internet szolgáltatókkal lezárja júniusban munkáját. Ez a magatartási kódex, amelyet kidolgoznak, véleményem szerint nagyon fontos, hiszen egyfelől az internet szabadságát szavatolja, másfelől azonban eszközökkel is felruház bennünket, amelyek segítségével felléphetünk a gyűlölet beszéddel szemben. Holnap Varsóban lesz egy konferencia a fiatalok részvételével, pontosan ebben a témában, ami nagyon fontos. És szeretném tudni az adatvédelmi csomaggal tervez, kapcsolatban tervezett további lépéseket noha a csomagot elfogadtuk, nem tehetünk úgy, mintha már mindent lezártunk volna. Ezért nem tudom, hogy a bizottságnak van-e szándéka egy végrehajtási tervet kidolgozni. Ennek az eszköznek nemzeti szinten kell érvényesülnie, és úgy gondolom, hogy a rugalmasság mindenképpen szükséges, de nem szabad, hogy 28 különböző végrehajtást eredményezzen. Szeretném tehát tudni, hogy a bizottság hogyan kívánja ezt a kérdést kezelni. Birgit Zipöl, köszönöm szépen. Ha megengedi, akkor két-három kérdésre térnék ki. Lehet, hogy a kollégáknak majd lesznek további kérdései. Először is a Privacy Shield kapcsán. Nagyon sok jelenleg az aggály, ezek közül kettőre térnék ki. Először is az amerikai közigazgatás nem zárja ki azt, hogy személyes adatokat gyűjtene az Európai Unióból. Szeretném tudni, hogy ez hogyan egyeztethető özzel, azzal az európai koncepcióval, amely szerint az állampolgárok tömeges megfigyelése sohasem minősülhet arányosnak és szükségesnek. Ugyanígy megkérdőjelezhető, ha az ombudsmannak kellő hatásköre van ahhoz, hogy hatékonyan fellépjen, és vajon tényleg független-e, és a jogorvoslati lehetőségek nem túl bizonyult, nem, nem túl bonyolultak-e az egyének, a felhasználók szempontjából. Mi ezzel kapcsolatban a véleménye? És a második kérdésem az ernyő megállapodásra vonatkozik. Tudjuk, hogy a PNR megállapodás, valamint a TFTP nem tartozik a magánélethez kapcsolódó amerikai jogszabály hatájába. Ugyanakkor ez a megállapodás ezt várja el az amerikai jogszabálytól. Ezt a jogi következetlenséget hogyan kívánják feloldani? És egy másik felvetés ezzel a megállapodással kapcsolatban, az európai polgárok számára nyújtott amerikai jogorvoslatról, jogorvoslatot szabályozó jogszabály, mm, ezt a jogorvoslatot függetlenül tesz, függővé teszi bizonyos adatok felhasználásától. És végül, ami az Európai Ügyészséget illeti, az Európai Parlamentnek van egy álláspontja ebben a kérdésben. Az önvéleménye szerint a parlament álláspontját a jelenlegi tanácson belül zajló vitában milyen mértékben vették figyelembe? On behalf of the ECR. Az ECR nevében. Halahóra. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Sajnos Kölkepor nem tud részt venni a mai ülésen, az Egyesült Királyságba kellett mennie. Azonban a következő megjegyzésekkel szeretnék gazdagítani a vitát. A bűnöldözés, illetve a terrorizmus elleni harc csak akkor lehetséges, hogyha a tagállamok gyorsan és hatékonyan együttműködnek. Proaktív és határozott összefogásra van szükség, a bűnöldöző rendszereink között. Ez létfontosságú, hogyha le akarjuk gyűrni az előttünk álló kihívásokat. Az ECL frakciója nem gondolja azt, hogy egy új központi rendszerre lenne szükség, vagy pedig egy teljesen, maximálisan harmonizált rendszer kellene hozzá. Azonban hasznos és értékes információk cseréjére van szükség, ez a leghatékonyabb módja annak, hogy eredményeket produkáljunk. Kirkop jelentéstevőként, az ECRIS irányelv jelentéstevőjeként egy-két megjegyzést kíván tenni. A harmadik országokkal való együttműködés nagyon fontos, hiszen fontos, hogy itt a bűnöldöző rendszerek tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok és az Európai Unió állampolgárai egy síkra kerüljenek, egyenlőek legyenek. Ez nagyon fontos a mozgásszabadság és a belső biztonságunk szempontjából is. Kirkop úr szeretne köszöntet mondani a bizottságnak, és várja a további együttműködést. Aztán a pénz. Ott kell ütni a bűnözőket, ahol fáj nekik, ez pedig nem más, mint a pénztárszájuk. A pénzmosási jogalkotási eszközökkel hogyan fogja a bizottság az együttműködést előmozdítani? Nem csak az EPO, ra gondolok, hanem a terrorizmus és az embercsempészettel való harc szempontjából is nagyon fontosnak tartom. Hogyan lehet rávenni a tagállamokat arra, hogy együttműködjenek Európai Uniós szinten? És végül a biztos asszony felülvizsgálná-e a közös nyomozati, nyomozási csapatok felállításának lehetőséget, hiszen Kirko Porász már régóta kérte, szerinte ez lenne a megoldás. Köszönöm. Merci, Madame la Présidente. asszony, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is köszönettel tartozom a biztos asszonynak, és köszönöm az erőfeszítésekért. Jó pár kérdés tartozik az ön tárcájához és mind igen-igen stratégiai, összetett kérdés. Nagyon gyorsan egy-két kérdést tennék föl. Az Európai Unió egyik legnagyobb célkitűzése a gyermekek védelme, illetve a gyermekek jogainak érvényesítése. Ebben a témában beszéltünk a több ezer gyermek katasztrofális helyzetéről, akik, amely gyermekek az Európai Unióban vannak, és kíséret nélkül tartózkodnak itt. A migránsokra gondolok. Az Európai Unió a gyermekjog tekintetében 2011-2014-re egy programot határozott meg, amely ugye lezárult, Kérdésem pedig az, hogy a bizottság kíván-e új stratégiát beterjeszteni, ambiciózus, megvalósítható, hatékony, globális stratégiát, konkrét cselekvési tervvel a gyermekvédelem kérdésében. A második kérdésem a adatvédelmi pajzshoz kapcsolódik, illetve az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti adatcserére. Tehát kérdésem az, hogy ebben a témában hogyan tud megnyugtatni bennünket arról, hogy ez az adatvédelmi pajzs és a keretmegállapodás megfelelő irányba halad majd, és megfelel a mi adatvédelmi törvényeinknek. Ezt nemrégiben fogadtuk el a plenárison. A 29-es cikkerre nem szeretnék visszatérni, ezt is megemlítette valaki, ezzel egyetértek, illetve ami az Európai Ügyészséget illeti, az első javaslat egy központi európai struktúrát javasolt. Ezt felülvizsgálták a tagállamok nyomása következtében, és egy decentralizált kormányközi struktúrát vázolt a bizottság. Nos, nem tudom, hogy a bizottság hogyan kívánja ennek a struktúrának a hatékonyságát ellenőrizni, hiszen ez egyáltalán nem hasonlít az első javaslathoz, és ezt sajnálatosnak tartom. Köszönöm a zöldek részére, Sargentini asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondjam el, hogy várom az Európai Bizottság javaslatait a pénzmosás ellenes irányelvet illetően. Különösen örülök annak, hogy azt mondta, hogy nem csak a terrorista terroristák finanszírozását vizsgálja meg, hanem figyelembe veszi a Panama dokumentumokat is. Ez nagyon jó lenne a bizalom szempontjából. Az Európai Parlament ezen volt, nem sikerült ezt átvinnünk, mert az Egyesült Királyságbeli kormánya ezt akadályozta. Most már kicsit talán megváltozott a helyzet ott is, tehát lehet, hogy egy kicsit erősíteni lehet majd a hangnemünket, illetve a bizalmat. Az adatvédelmi pajzs úgy gondoljuk, hogy az EU adatvédelmi szervei nem találják elég jónak ezt az adatvédelmi e, pajzsot adatvédelem szempontjából. A kérdés az az, hogy hajlandóak erről újra tárgyalni-e vagy lesz -e majd egy kivezetési záradék ezzel kapcsolatban. A keretmegalapodásra rátérve, ha jól értem, ezt holnap írják alá, de a Homeland Security a, az adatok nevét tartalmazó listát kivette az USA vonatkozó szabályai alól. Nos, hát ez az egész keretmegalapodást így kevésbé teszi hatékonyá, illetve érdekessé számunkra. Fognak kell beszélni erről, mielőtt még aláélnák ezt a keretmegalapodást. Az utolsó kérdésem az ECRIS 4A cikkéhez kötődik a javaslatból. Az adatbázis, amely harmadik országból származó személyek büntetőjogi adatait tartalmazza, ez belefoglalja majd, ebben benne lesznek azok az állampolgárok is, akiknek kettős állampolgársága van. Az Európai Bizottság hogyan próbál foglalkozni majd az, hogy ezáltal ezek a személyek diszkriminálva lennének. Köszönöm, biztos asszony, kívánna válaszolni az eddig felmerült kérdésekre? Igen, tessék.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 a rendészeti szerveknek hozzá kell férniük a harmadik országból származó elített személyek adatbázisához. Örülünk annak, hogy jó reakciót kaptunk nem csak a tagállamok részéről, hanem az Európai Parlament részéről is, hiszen mindenki érti azt, hogy ez hasznos lenne. Őszinte leszek, én attól féltem, hogy akadályt jelent majd az új lenyomatok felvétele, de benyújtottuk ezt a javaslatot azért, mert valóban megfelelő azonosítást szeretnénk, de fenn kell tartani az ekrészben minden adatvédelmi standardot is. Tehát itt nem lehetnek eh, gondok az adatvédelmi szabályokkal. Tovább kell dolgoznunk az ECRIS-en, de más rendszereken is, amelyek segítik a bűnöldöző szerveket, hogy határokon átnyúlóan tudjanak fellépni. Láthattuk azt, hogy Schengen nagyon sok lehetőséget kínál számunkra, ez nagyon pozitív, de ugyanígy eh, a bűnelkövetők is utazhatnak. Tehát most már a büntetteknek sincsen határa, és ezért eh, a biztonsági programunkon belül arra koncentrálunk, hogy megvalósuljon a nemzetközi együttműködés a bűnöldöző szervek, az ügyészségek között, hogy képessé tegyük őket arra, hogy gyorsan lépjenek fel az európai terrortámadások kapcsán is láthattuk azt, hogy a gyorsaság mennyire fontos a bűnelkövetők kézrekerítésénél. Gyűlöletbeszéd. Ez a radikalizáció kapcsán merült fel, hiszen újra és újra arról győződünk meg, hogy a radikalizációnak két útja van, az egyik az online út, a másik pedig a börtönökben történik. Az online radikalizáció esetében azt láthatjuk, hogy bizonyos csoportok egyfajta, és ezt brutálisan mondom, polgárháborút akarnak kezdeni Európában, és ez már szinte online módon létrejött, mert ha olvassuk ezeket a vitákat, azt láthatjuk, hogy nyílt felszólítás van a gyűlöletre, az erőszakra, ez már létezik online. Non. Ugyanakkor az internet az a világ, ahol meg kell védenünk a szólásszabadságot is. Egy óriási dilemma előtt állunk tehát, mint más nehéz pillanatban és amikor dilemma előtt állunk, meg kell vizsgálnunk azt, amit mond a jog. A jog azt mondja, hogy mit kell tiltani. A gyűlöletbeszéd, amelyel erőszakot lehet szítani emberek között, kisebbségek ellen, homoszexuálisok ellen, fogyatékossággal élők szemben, ezt meg kell tiltani, és le kell küzdeni minden eszközzel. Ennek egyik eszköze az az, hogy az internet szolgáltatók önkéntes módon segíthetik a helyzet megoldását. A múltkor is elmondtam már, amikor itt jártam, ahogy gyakran meg sem értik, hogy ők a probléma része, és neki kell a megoldás részeivé válniuk, ezért kell nekik is velük itt egy eljárási szabályzatot, egy magatartási kódexet kidolgozniuk, amely magában foglalja az európai jogszabályokat és az európai esetjogot is. Mert most azt láthatjuk, az amerikai jog alapján járnak el, eléggé egyetemű, hogy nekünk a saját jogszabályainkra kell törekednünk. És ezért örülök annak, hogy pozitív információval szolgálhatok önöknek. A magatartási kóda, kódexel már törölhetik a szolgáltatók 48 órán belül a gyűlöletbeszédet tartalmazó oldalakat, átfogó intézkedéseket eh, hozunk létre, anélkül, hogy sértenénk a szólásszabadsághoz való jogot. Az általános adatvédelmi szabályok elfogadásával kapcsolatban itt nem ért véget a munka, pont itt kezdődött. Egyértelmű ütemtervünk van a finanszírozásra is, ugyanis egyesítenünk kell, egységesség kell tenni azt, ahogy alkalmazzuk um, ezt a szabályt az adatvédelmi hatóságok között. Azt láthatjuk, hogy elég nagy a mérlegelési jogkörök, és pont most néha részt veszek az adatvédelmi hatóság ülésén, és azt látom, hogy néha különböző a hozzáállásuk ez is függ a kulturális különbségektől. De azt mondtuk, hogy a szabályozás által egységes szabályokat akarunk, amelyet egységesen alkalmaznak. Nézzük meg a szankciókat. Nem lehet az, hogy Olaszországban keményebben megbüntetik az adott céget, mint Franciaországban ugyanazért a hibáért. az adatvédelmi hatóságokkal belső szabályokat kívánunk létrehozni az alkalmazás szempontjából, de a bizottságnak a fő feladata is azt tudjuk támogatni. Ez pedig az, hogy egyértelmű iránymutatás legyen a vállalatok számára. Tehát aki jogi bizonyosságot szeretnénk megkérdeteni, hogy milyen új szabályok vannak, milyen kötelességek vannak, és remélhetőleg ezek érthető, értelmezhető szabályok lesznek, és megették az állampolgárok, hogy hol vannak, a, milyen jogaik vannak. Ez az az évi munkánk. Képzési programot is létrehozunk ebben az évben a szakértők számára, tehát felkészültünk a nagy napra, amely 2018-ban lesz. This is Shield. Ami az adatvédelmi pajzsot illeti, az Európai Unió hogyan tudja biztosítani azt, hogy teljesülnek a kötelezettségvállalások, említették a nemzetbiztonsági kérdéseket. Gondolhatják, hogy milyen kemény vitákat folytatunk erről, ugyanis tavaly nyárig ez volt az a téma, amiről az amerikai fél nem igen akart tárgyalni. De valahogy mégiscsak leültettük őket a tárgyalóasztalhoz, és három dolgot szerettünk volna elérni. Először is definiálni azt, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a hírszerzési szolgálatok számára melyek legyenek a korlátozások az adatvédelem szempontjából, Tudják, hogy az Európai Bíróság nem az új jogszabályok, az új amerikai jogszabályok fényében értékelte a helyzetet. Tehát szerettünk volna egy egyértelmű definíciót a korlátokról, és egy egyértelmű értelmezést arról, hogy mit szerepelnek a jogszabályokban, és hogy hogyan lesznek ezek a jogszabályok végrehajtva. Természetesen még mindig vannak kivételek, amelyek gyakorlatilag feljogosítják az amerikai hatóságokat a tömeges adatgyűjtésre, holott mm, szerintünk ennek is le kell fektetni a jogszabályban a konkrét korlátait. Tehát a tömeges adatgyűjtés és a tömeges ellenőrzés olyas valami, amit mindenképpen biztosan kell kialakítanunk. Egyértelműen definiálnunk kell, hogy mi az, amikor az európai félarányosságról, illetve szükségességről beszél, ahogyan azt eh, Zipel asszony is elmondta. az Európai Bíróság eh, nyelvezetét használva. Az adatokhoz való hozzáférést csak eh, a legszükségesebb esetben lehet biztosítani. Az amerikai fél számára pedig, ha valószínűsíthető a, ha valószínűsíthető okokról van szó, akkor hozzáférhetnek az adatokhoz. Teljes ellenőrzést sohasem fogunk elérni, nem fogjuk tudni soha ellenőrizni azt, hogy a nemzeti hatóságok hogyan férnek hozzá az adatainkhoz, és a teljes jogorvoslati lehetőségeket sohasem fogjuk biztosítani az európai polgároknak azzal kapcsolatban, hogy az európai hatóságok hogyan jutnak hozzá az adatokhoz. Tehát a realitás talaján kell maradnunk. Ami pedig az ombudsman illeti, a tárgyalásokhoz ez is hozzátartozik ugyanis én ragaszkodtam hozzá, hogy legyen valaki a mi oldalunkon, aki megkaphatja a különböző ügyekről az információt, amikor a nemzeti hatóságok kérték ezeket az adatokat, és miután a tárgyalások elakadtak ebben a témában, az amerikai fél felvetette a, az ombudsman intézményének javaslatát. Mi, rank, mi hangsúlyozzuk, hogy teljességgel független legyen a nemzeti biztonsági szervektől, és az összes európai polgártól érkező panaszt kell kezelnie. Az amerikai fél megpróbált mindentőle telhetőt egy olyan ombudsmant létrehozni, aki a külügyminisztériumi struktúrában helyezkedne el, a hatáskörét meg kellene határozni, a viselkedési kódexet ki kellene dolgozni. Én tiszteletben tartom ezt, ugyanis én is azt támogattam, hogy kapjunk több információt, ugyanakkor az idő szorított bennünket, ezért erről még egyeztetnünk kell az amerikai partnereinkkel. A célunk az, hogy részletesebben körülírhassuk ezt. Itt van előttem egy hosszú szöveg, amely leírja az ombudsman hatáskörét. Az ombudsz hölgy hatáskörét. Tudják, hogy a remek közt egyenlőségért is illetékes vagyok, úgyhogy ezt muszáj volt elmondanom. Hangsúlyozom a egyenlőséget a férfiak és a nők között, tehát az ombudsman egy, egy hölgy, akivel egyébként egyeztettem személyesen, amikor Washingtonban jártam. Nagyon jól megértett említette azt, hogy milyen magas szintű védelmet kívánunk biztosítani az adatvédelemnek, ami nem annyira magától értetődő az Egyesült Államokban, legalábbis nem mindenütt. Mi pedig különös hangsúlyt eh, helyezünk erre a kérdésre. Tehát nem fogom felolvasni most az ombudsman hatáskörének leírását, de megpróbáltunk eh, hatékonyak lenni. Volt egy másik kérdés is az adatvédelmi pajzsról, Szárgentini asszony részéről. Azt kérdezte, hogy lesznek-e további tárgyalások, illetve a felfüggesztési záradék ez felfüggesztési záradékkal mi a helyzet. Az amerikai féllel egyeztettünk a 29-es cikk munkacsoportjával, Az amerikaiak többé-kevésbé megértik, hogy mit szeretnénk, és megértik a munkacsoport érvelését is. Nem akarom azt mondani, hogy ismét megnyitjuk a tárgyalásokat, de javítani fogunk a helyzeten. A partnereinknek is el kell végezniük a dolgukat tehát az ombudsman számára konkrétabb szabályokat kell kidolgozni, és a végrehajtási dokumentummal kapcsolatban fogunk dolgozni. Ami a felfüggesztési záradékot illeti, ez egyértelműen szerepel a határozatban, az adatvédelmi pajzs ugyanis egy mechanizmus. Ha látjuk, hogy nem működik, vagy valaki elkötelezte magát, amellett, hogy tesz valamit, és ezt mégsem teszi meg, főleg az amerikai partnerek, akkor felfüggesztjük ezt, a megállapodást, különösebb habozás nélkül. Tisztában leszünk ennek a következményeivel, de úgy gondolom, hogy fontos egyértelműnek fogalmaznunk, hogy ez a mechanizmus működésének a kockázatos tényezőire időben felfigyeljünk, e célból éves felülvizsgálatokat fogunk kezdeményezni. Az elsőre 2017 közepén kerül sor. Értékelni fogjuk a mechanizmus működését, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan működnek a különböző szervek, eleget tesznek-e feladataiknak. Meghallgatjuk, hogy a független megfigyelők mit nyilatkoznak, tehát valóban objektív áttekintést szeretnénk kapni arról, hogy az adatvédelmi pajzs valóban javít -e a helyzeten, és garantálja-e az európai állampolgárok magas szintű védelmét. Ennyit tehát a felfüggesztési záradékról. Ami pedig az európai ügyességet illeti, minden egyes alkalommal, amikor az igazságügyi tanácsban napirendre kerül, ugyanazt mondom, nem fogom lehetővé tenni egy európai monstrum létrehozását, ami költséges is ráadásul, és kijelenthetem itt most is, ahogyan azt korábban is megtettem már, hogy az eredetileg javasolt Európai Ügyészség hatáskörének megnyilvánása nem fog bekövetkezni. Az 1-es és 35-ös cikkek közti részeket már többé-kevésbé rögzítettük, de ahogyan elmondtam, akkor minden részletet tisztáznunk kell. Vannak cikkek, amelyek az ügyészség hatáskörére vonatkoznak, döntéshozatali hatáskört kell biztosítani számára, hogy nyomozati eljárást kezdeményezzen, vissza delegáljon egy ügyet a tagállamhoz, amennyiben ezt szükségesnek tartja. Az ügyészségnek döntéshozatali jogkört kell biztosítani azzal kapcsolatban is, hogy a nemzeti bíróságok elé terjessze az ügyeket. Tehát minden további lebontása ennek a struktúrának nem lehetséges. Az elnökséggel is kapcsolatban állok, illetve azon országokkal, amelyek támogatják az ügyészséget. Bizonyos időközönként felütik a fejüket bizonyos híresztelések, amit nem szeretek, mert nem arról van szó, hogy bővített együttműködésről tárgyalnánk, ez nem igaz. Azt szeretném, hogy az összes tagállam csatlakozzon, de ha megnézzük a tagállamokat, vannak különbségek a nettó befizetők, valamint a nettó kedvezményezettek között, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek az EU finanszírozásából többet kapnak, mint amennyit beleadnak a közös finanszírozásba, és ebből a keretből szeretnénk fenntartani az Európai Ügyészséget, hiszen ez egy szakosodott szerv, tehát a Eurojust-tól különbözik. Nyomozati hatáskört és vizsgálati hatáskört kap olyan bűncselekmények esetében, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. A támogatást, amelyet az Európai Parlament részéről kaptam, nagyon nagyra értékelem, és körültekintő vagyok, amikor az Európai Parlament részéről határozott jelzések érkeznek, például az a kapcsolatban, hogy nem szabad egy szoros nemzeti kapcsolódást létrehozni, hiszen az Európai Ügyészségnek a nemzeti érdekektől függetlenül kell működnie, és másodszorban, ezt önök is megemlítették, az ÁFA kell, hogy a hatályba tartozzon. Az Európai Ügyészség nyomozati hatáskörére ki kell terjedjen. Nem akarom azt mondani, hogy küzdenünk kell ezért, de meg kell győznünk az igazságügyi minisztereket a tanácsban, és a pénzügyminisztereket is. Gondolhatják, hogy ez mekkora küzdelem lesz majd. Mert a pénzügyminiszterek még mindig egy adóügyként tekintenek erre, holott ez egy büntetőjogi kérdés. És teljességgel tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben nincsenek megbízható adataink arról, hogy az Európai Ügyészség mekkora összeget tud majd visszaszerezni az európai költségvetés számára, addig nem fogok tudni meggyőzően érvelni. Éppen ezért gyűjtünk most adatokat a tagállamoktól. Higgyék el, hogy ez egy rendkívül nehéz vállalkozás, hiszen sok tagállamban nem tesznek különbséget az nemzeti és európai pénzeket érintő csalások között, tehát ez egy nehéz feladat, de egy konkrét modellt kell kidolgoznunk. Figyelembe kell vennünk azt, hogy hány ügyel fog évente foglalkozni, a pénzek szempontjából melyek lesznek a küszöbb értékek, mi minősül még bűncselekménynek, és ez messze menőleg meghatározza azt, hogy mennyibe kerül majd az EPO működtetése, és hány ember tud alkalmazni. Tehát láthatják, hogy megvannak az okaink, ami miatt adatokat szeretnénk a tagállamoktól. Visszatérve az áfára, itt is jó előrejelzésekre van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy az EPO hány ügyet tud feldolgozni és fontos számunkra az, hogy az EPO valóban a súlyos határon átnyúló áfacsalással kapcsolatos ügyeket vizsgálja ki. El kell persze dönteni, hogy ezek mennyire súlyos ügyek lesznek. Implementation of GDPR, ISAT. said. On the, on the children. Ami a gyermekek helyzetét illeti, szabályokat és fölépéseket vázoltunk, amelyeket végre kell hajtani, annak érdekében, hogy a szörnyűséges helyzetben levő gyermekeknek segítsünk, főleg a menekült gyermekeknek. Ez a feladat nem csak a bizottságot terheli, Különösen érinti ez a ügyi kérdéssel és biztonsági kérdéssel foglalkozó biztos, de ugyanígy terheli ez a feladat a tagállamokat is. Meg kell győződnünk arról is, hogy amikor humanitárius segítséget nyújt az Európai Unió, akkor szem előtt tartsa a gyermekeket. A hotspot megközelítésben is teret kell, hogy kapjon ez a kritérium, illetve az Európai Unió és a törökországi között megkötött megállapodásban is. Arról is meg kell győződnünk, hogy a Törökországnak szánt pénzből az a rész, amelynek a gyermekeket kell segítenie, valóban őket segíti. Hogyha jól láttam a jelentésben, mintegy 300 ezer gyermek évek óta nem jár iskolába. És um, a Frontex egy új alapjogi uh, stratégiát fog létrehozni 2016 végén, és ide ebbe tartoznak bele a gyermekek és megfelelő iránymutatás. Valamint a határőrök feladata lesz az is, hogy a, azokat a gyermekeket azonosítsa, akik veszélyben vannak. Segíteni kell az áttelepítést, az áthelyezést, a, gyár, a kísérlet nélküli gyermekek esetében, nem fogom felolvasni az egész listát, de azt mégis hangsúlyoznám, hogy egy átfogó anyagról van szó, minél gyorsabban meg kell valósítani ezt. The next uh, questions and then you will have the opportunity to address the questions. Nos, lehet, hogy térjünk át a következő kérdésre. Rendben, de a keretmegállapodásra még nem válaszoltam. So now uh, I will be... Elnök, nos, most már akkor tényleg szigorúnak kell lennem. Maximum két percre adom meg a szót. Szripek úrnak először. Ďakujem pekne. <clears throat> Pani Jourova, um, veľmi pekne ďakujem za túto vašu prezentáciu. Hovorili ste naozaj, naozaj Köszönöm szépen, Jurova Anszony, szeretném megköszönni az ismertetőit, a prezentációt, Nagyon sok mindent mondott, és örvendetes látni azt is, ami ebben a levélben szerepel. Ugye említi a börtönök modernizálását, különböző projekteket, olyan projekteket, amelyek um, a leginkább védelemre szoruló csoportokra vonatkoznak, uh, képzési, oktatási programokat uh, tervez a börtönökben, ami nagyon jó ötlet, hiszen tudjuk, hogy a radikalizálódás a börtönökben mihez vezet. Párizs, Brüsszel, pénzmosás, a törökországi pénzek, uh, a pénzeknek a gyermekek oktatására való fordítása egy nagyon nagy erőfeszítés volt az ön részéről. Az európai képviselők sikra szállnak az esélyegyenlőségért, és szeretném tudni, hogy az LGBTI közösségeket támogatása mellett miért nem támogat támogatnak olyan szervezeteket is, amelyek terhes nőket támogatnak, vagy fogyatékkal élő családtagokat, vagy olyan személyeket, akik a szegénységi küszöb alatt élnek. Milyen konkrét adatokból vagy számokból indul ki, amikor a pénzügyi támogatások kritériumait és prioritásait eldöntik az Európai Unióban? Egy kis csoport érdekei akiknek um, állandóan változik a nemi identitása. Úgy gondolom, hogy um, ez az ilyenfajta támogatás nem feltétlenül észszerű. Köszönöm szépen, és köszönöm a biztosnak is, hogy eljött ide, hogy, és ilyen kimerítő válaszokat ad, de még mindig van kérdésem. Először is a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban. Ön azt mondja, hogy egy magatartási kódexet dolgoz ki, de mi a helyzet a hatástanulmányjal? mert van egy nagyon vékony határ a tartalmak ellenőrzése és a cenzúra között. Hol vannak a biztosítékok arra, hogy ezek a szolgáltatók által elvégzett önkéntes tevékenységek nem végződnek cenzúrában? És mi lesz a hatása ezen intézkedéseknek? Következő kérdésem az adatokhoz kötődik. A Frontex most már új stratégiát dolgoz ki, amelyben benne van az adatgyűjtés is. Nemrégeben volt egy vita az Europollal a nagy adatokról, mindenki próbál valamilyen adatot begyűjteni, és mégis vannak hiányosságok az adatbázisok között, tehát nincsen e, igaz átfogó képünk. Például a menekültek esetében nem tudjuk e, e, azt, hogy honnan jönnek a menekültek, milyen képzettséggel rendelkeznek, milyen korúak, van-e egy terv, melynek értelmében az Európai Bizottság rendszer szerűen fogja monitoriz, monitorozni a menekültek struktúráját, most nem személyes adatokra gondolok, hanem statisztikai adatokra, mert eh, így jobban szembe lehetne nézni a problémákkal. A radikalizáció megakadályozásáról is beszélt, a börtönökről, az internetről, de mi a helyzet a hotspotokkal és a menekültáborokkal? Utolsó kérdés, csempészet. Rendkívül érdekes találkozunk volt az eurojust is, és kiderült, hogy nem lehet egyszerűen vád alá helyezni a, a csempészeket. Az Európai Ügyészség esetleg ezt meg tudja oldani majd? Jotova asszony, köszönöm szépen a szót. Három nagyon gyors kérdésem lenne. Először is hadd köszönjem meg, itt van közöttünk a biztos asszony, és remélem, hogy specifikus válaszokat is ad majd a kérdéseimre. Sokat beszélt arról, hogy milyen lesz a Európai Ügyészségi Hivatal viszont arról nem beszélt, hogy milyen kompetenciákkal fog majd ez rendelkezni, és milyen fajta munkamechanizmusok lesz. Még mindig nem ismerjük ezt. Másodszorban a terrorizmus leküzdése kapcsán bizonyos intézkedéseket javasolnak, felül akarják vizsgálni a pénzmosás elleni irányelvet, azt mondta, hogy lesz még egy magatartási kódex, hogy fel lehessen lépni a gyűlöletbeszéddel szemben. Ez nem elegendő, mert 7 éve tagja vagyok az Európai Parlamentnek, és 7 éve állandóan azt hallom, hogy igen, lesz majd együttműködés az internetszolgáltatók között, és mégis nincs még ennek eredménye. Specifikus eredményeket, mérhető eredményeket szeretnék. Egy másik nagyon specifikus kérdés, ez kötődik ahhoz a, ahhoz a jelentéshez, amit Sofint Feld ír a jogállamiságról. Hajlandóak-e egy kérletet létrehozni minden tagállam öm, igazságszolgatásának nyomon követésére, különösképp tekintettel a szervezett bűnözés őrzésére. Azért kérdezem, mert uh, itt uh, nincsenek megfelelő monitorozási um, intézkedések. Szerintem erre a pénzt um, eredmény nélkül költik el. Köszönöm szépen, és üdvözlöm a biztos asszonyt. Az egyenlő bánásmódról szóló irányelv a bizottság számára mindenképpen eh, prioritás volt. Mit eh, vár ön ezzel kapcsolatban júniusig, vagy mit vár a szlovák elnökségtől? Hallhattuk azt, hogy a, hogyha a hozzáférhetőségi eh, szabályokról négy hónap alatt fogunk beszélni, akkor milyen fajta eredményt vár, mert ezt végre kell hajtani a bejelzett életes kapcsolatok a tulajdonjoghoz való kérdése. miért van itt külön szabályozás a házasságban élők számára, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolatban élők számára. Ez hát, hátrányosan érinti a, az egynemű párokat, mert nem minden országban lehet házasodniuk. Az LGBTI családok számára a szabad mozgás elősegítése, hogyan kívánják ezt elősegíteni mindenki számára, beleértve az LGBTI családok számára is, itt figyelembe kell venni a gyerekek perspektíváját. Vannak-e már itt javaslatok, és mi lesz a helyzet a, polgá- a családi állapotra vonatkozó dokumentumokkal. I don't have any other requests, so I have my own. Más nem jelentkezett, úgyhogy én is feltennék egy kérdést, annak mentén, amit Loristin asszony kérdezett a gyermekekről. Nem nagy terveket várunk el a bizottságtól a jövőre nézve, hanem a jelenlegi helyzetet kell orvosolnunk, több mint tízezer gyermek hiányzik, most kell ezt orvosolnunk. Mit tesznek a görög hatóságok például ezen gyermekekkel, ezen eltűnt gyermekekkel, vagy azokkal, akik most a különböző táborokban ki vannak szolgáltatva. Nem tudják nyomon követni a, a gyermekeket illetve a kísérlet nélküli kiskorúakat nem tudjuk megsegíteni. Mi az, ami késlelteti a fellépést a pénzmosás elleni irányelv témájában? Tudjuk, hogy vannak hibák, amelyekre felfigyeltünk, nem csak a terrorista támadások, hanem a Panama akták is, ahogyan ön is említette. Tehát Természetesen a lényegi kérdés az, hogy a természetes személyekkel kell foglalkoznunk, akik valahogy eltűntek. Van egy együttműködés, ami, ami nem működik. Hogyan kívánja biztosítani azt, hogy az Európai Unió most, amikor az európai intézmények a politikailag kitett személyek vonatkozásában teljességgel rá vannak utalva az amerikai vállalatokra. Noha nekünk is megvan, és a bizottságnak is megvan a kapacitása egy saját rendszer létrehozására, hogy azonosítsuk azt, hogy ki minősül PEP személynek, politikailag kitett személynek, és ki nem. Thank you very much. I, I will start with Köszönöm szépen. Először a pénzmosással kezdeném, és szépen sorba fogok válaszolni a kérdésekre. A pénzmosásra nem válaszoltam az első körben, úgyhogy erre azért is vissza kell térnem. Szerintem pontosan látnunk kell, hogy mi a célunk. Nemrégiben fogadtuk el az irányelvet, és most a tagállamok térfelén a labda megvalósítás terén várjuk, hogy ez meg is valósuljon jövő, jövő tavaszáig. És ezzel a pénzügyi hírszerzési egységek állapotát, illetve lehetőségeit meg kell erősíteni. Fontos, hogy rendelkezésükre bocsássuk a szükséges információkat. Illetve fontos, hogy regisztráljuk a tulajdonosokat, Az irányelv vett már elfogadtuk, és ez is ebbe az irányba mutat. A tagállamokat arra ösztönözzük, hogy nyissák meg a regisztereket, már év végéig ez megtörténjen, azonban erre nem tehetek ígéretet, hiszen ez tagállami hatáskör. Ennek a megoldásnak az a gyengesége, hogy csak azok, akiknek valóban jogos érdekük hogy hozzáférjenek az információhoz, csak ők tudnak ehhez hozzáférni. Amikor először elolvastam, akkor felmerült az a logikus kérdés, hogy mi a helyzet az újságírókkal. Mi a helyzet azokkal, akiknek nincs ugyan személyes, de mégis legitim érdekük az, hogy hozzáférjenek ehhez az információhoz. Tehát itt szerintem egy kicsit gyenge a szöveg, ezért június 1-én egy javaslatot fogok beterjeszteni, és ebben azt javaslom, hogy ezek a regiszterek legyenek nyilvánosak. Ne kelljen megítélni, hogy kinek van joga a hozzáféréshez, és kinek nincs. Nem csak a cégekről beszélünk. Itt egyébként most a módosítókról szólok. A bizalom kérdésével foglalkozunk. Bizonyos tagállamokban nincs erre vonatkozó jogi struktúra, vannak olyan tagállamok azonban, mint például az Egyesült Királyság, ahol ennek hanyománya van. mégis látjuk, hogy adóelkerülés céljából néha visszaéltek ezzel a bizalommal. Nagyon fontos, hogy megfelelően tudjuk használni ezt a vagyonkezelő alapot, And so we are, I'm, I'm sometimes uh, curious what the... Nem tudom, hogy a hatástanulmány mit fog uh, mutatni. Most folyik ez a hatástanulmány, de azt hiszem, ez lenne a helyes lépés a vagyonkezelői alapok esetében is a tagállamok feladata és a tagállamokra kell bízni azt, hogy ezt megnyitják-e, nyilvánosra teszik-e vagy sem. Az adóátláthatóság kérdése is fölmerül, illetve kapcsolódik ez a panamai dokumentumokhoz. Ugye fölmerült a, a kockázatos országok listájának elkészítése, és ahogy mondtam, meg kell erősíteni a pénzügyi hírszerzési egységeket, valamint minden tagállamban olyan központi helyeket kell létrehozni, ahol hozzáférhetőek a bankszámla információk. Vannak olyan országok, ahol egy központosított rendszer működik, van olyan, ahol nem. Nagyon fontos lépés ez a terrorizmus finanszírozása elleni harc terén is. Ami a terrorizmus finanszírozását illeti, jó pár intézkedésen gondolkodunk. Volt olyan megoldás is, amely a virtuális valutában gondolkodott, A legfontosabb kérdés, amire vissza-visszatérünk, az az, hogy az a név nélküli, tehát anonim um, We will probably előfizetés nélküli telefonkártyákat hogyan lehet használni. Hiszen ezeket uh, online vásárlásra is használni lehet, ebben az esetben valamilyen azonosítást kérünk az ügyfelektől. Most itt a küszöbérték 150 euró jelenleg, tárgyalás témája ez továbbra is, most folyik, ahogy mondtam, a hatástanulmány, és dolgozunk a pénzmosás elleni irányelv részletein, és itt bizony nagyon is szem előtt tartjuk az arányosság kérdését. Föl kell tenni a kérdést, hogy meddig megyünk el, hiszen az őszinte és igazságos emberek kényelmi zónáját is szűkítjük ezzel. Látjuk majd az erőfeszítéseink eredményét júniusban a testületülésén. Ami a gyermekeket illeti, nézzük, hogy mit is teszünk most. A terv az, hogy jobban védjük a gyermekeket, a migráns gyermekeket, illetve az elveszett gyermekekre odafigyeljünk. Itt egy új figyelmeztető alkategóriát hozunk létre az eltűnt vagy a kíséret nélküli gyermekekre vonatkozóan a Schengeni zónán belül. Ez egy olyan jogszabály, amelynek a hatását nem fogjuk azonnal érezni, de természetesen meg kell erősítenünk az erőfeszítéseinket, harcolnunk kell a csempészek ellen. Ebben a kérdésben nincs varázs, ütés, nincs csodaszer, egyszerűen a jogszabályokat kell érvényesíteni, és ide tartozik a közös nyomozó csapatok felállításáról, már beszéltem. vagy a Eurojust keretében, vagy pedig a tagállamok között, és ezen közös nyomozó csapatokra vonatkozóan azt hallottam a szakértőktől, hogy ezek nagyon is hatékonyan és nagyon is gyorsan tudnak föllépni. De most az embercsempészet akkora üzlet, és úgy tűnik, hogy e, egyszerűen mindent e, túlélnek ezek a csempészek, nagyon is rugalmasan e, működnek, nagy a túlélés a részükről, tehát lezárult a balkáni útvonal, akkor tovább vonulnak és új útvonalat találnak. Fontosnak tartom hangsúlyozni tehát a jogszabályok érvényesítését, ami az egyenlő bánásmódot illeti. Nos igen, 2008 óta foglalkozunk ezzel a dologgal. Én 2014 óta vagyok biztos. Akárhányszor beszélünk erről, mindig azt halljuk, hogy nincs elég forrás a mobilitás biztosítására. A probléma az az, hogy a tanácsban egyöntetű döntésre van szükség. Ez azt jelenti, hogy továbbra is küzdenünk kell ezért. A holland elnökség azt remélte, hogy határozott lesz ebben a témában, de nem ígérhetem meg, hogy elfogadásra kerül majd a jogszabály a holland elnökség alatt. Ez a célunk, de szerintem van a háttérben valami. Bizonyos tagállamok esetében ez túlságosan érzékeny kérdés, de ismét elő kell venni ezt a kérdést, ismét meg kell próbálni előrelépni. Emlékszem olyan tanácsülésekre, ahol bizonyos tagállamok azt mondták, hogy ez annyira fontos, és annyira súlyos, hogy soha nem szeretnénk ebben a témában megerősített együttműködést kialakítani. Ez nem a nagy többség véleménye, de egy vélemény, és akkor az egész nem valósul meg, ami pedig a regisztrált partnerséget illeti illetve a tulajdoni rendszert. Engem is meglep az, hogy itt két jogszabály van életben, mégis ezt csomagként kezeljük. Lengyelország és Magyarország nem akarta jóvá hagyni, Ezért paralel módon folytatjuk a két jogszabályja való munkát. Ennek elfogadására júniusba kerül majd sor. Júniusban a két említett tagállamon kívül az összes tagállam egyértelműen kimondta, hogy nem akarják a két jogszabályt elválasztani egymástól, és csak az egyiket továbbvinni. We invest in, in uh, different groups. I would never measure it like this, that here we have a small group of people, so we will invest small money. Hogy mennyit fektettünk ebbe, nos nem tudom. de az biztos, hogy minden egyes ember megérdemli az odafigyelést, megemlíti a támogatást, ez a demokrácia alapja, és nagyon is odafigyelünk a kisebbségek támogatására. Akármilyen számokról is legyen szó, igen, az LGBTI állampolgárokat föl kívánjuk karolni, és beruházunk nagyon sok más hasonló területen. preparing the plan for a very strong campaign for the next year. Most készül a következő évi kampány, ami a nők elleni erőszak témájával foglalkozik. Ez egy nagyon súlyos jelenség Európában. Nagyon sok más fronton is harcolunk, ez fontos, meg kell vizsgálnunk a kisebbségek jogait, és ezeket érvényesíteni kell. IT uh, and measurable results. Ami az informatikát és a mérhető eredményeket életi, Laurisztén asszony kérdése volt ez. Nos, igen, hadd mondjam el, hogy indikátorokat akartam látni ezen a területen, azonban a, szépen lassan javul a helyzet, hála az informatikai szolgáltatóknak, szakembereknek, az együttműködésnek. Talán sikerül megzabolázni már ezt a jelenséget, visszafogni a gyűlöletbeszédet, illetve az interneten történő erőszakot. Bizony kínoztam a kollégáimat, indikátorokat követeltem arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ennek az eredményességét, a mi fellépésünk eredményességét mérni. Nyomon követjük, vizsgáljuk, és megnézzük a büntetőügyi statisztikákat is. Kérdés arra is vonatkozott, hogy hogyan fogjuk monitorozni az informatikai cégek lépéseit. Nos, ezt is meg fogjuk tenni, igen, figyeljük, hogy mit tesznek, és elsősorban azért azért vettük föl velük a kapcsolatot, mert egyértelmű iránymutatást akarunk nekik adni, az alapvető jogokra és törvényekre épülve, a határ pedig a szólásszabadság. Tehát ez a feladatunk, és megfelelő magatartási kódexet szeretnénk létrehozni. Ahogy mondtam, ez nem csak az Európai Uniós jogszabályokra épül, hanem az Európai Uniós jogszabályok értelmezésére a szólásszabadság területén. Egy elég bonyolult dologról van szó, ön is tudja, hogy, hogy a tagállamok hatásköréről beszélünk, Yeah, databases uh, and the, the systems we have several systems. Vannak uh, az EU-ban különböző rendszerek, és az Európai Bizottság egy közleményt is uh, kérdez a rendszerekről. Ez uh, érinti a jelenlegi rendszert is, de bevezetök egy új rendszert, amely belépés-kilépés rendszer, és ezáltal képesek leszünk regisztrálni mindazt, amiről ön is kérdezett, de el kell mondjam, hogy nem igazán vagyok felkészülve erre a kérdésre, nem tudom most önnek felvázolni az összes rendszert. A főigazgatóságom és jó magam is azt vizsgáljuk mindig, hogy az adatvédelem hogyan van biztosítva ezen rendszereken belül, mert ez a legfontosabb, amit állandóan meg kell tennünk. A radikalizáció megakadályozása. Nagy kérdés az, hogy hol van a radikalizáció gyökere. Láthatjuk a főhelyeken online és a börtönökben, de hogyha elolvassuk a tanulmányokat, akkor azt lehet látni, hogy ez nem csak a büntetőjogot érinti ez a kérdés, nem is érintheti csak ezt, mert mi csak a legvégén vagyunk ennek. Sokat eh, kell tenni egy korábbi fázisban is már, mert hogyha olvasjuk azt, amit a szakértők mondanak, arról, hogy miért eh, válnak szélsőségesé a fiatalok, ennek vannak személyes eh, okai, olyan okai, amelyek a közösségből fakadnak, a környezet, ami ezt lehetővé teszi, például online, erős ideológiai háttér, nagyon sok tényezője van ennek, és ezeket a tényezőket mindegyiket különböző intézkedéssel, eszközzel kell megválaszolni, és ezért ennyire összetett és veszélyes ez a jelenség. hát okosnak kell lenni, és megfelelően kell használni a rendelkezésre álló eszközöket. Keret megállapodás, jogállamiság és a büntető jogi eredménytábla. What we are going to do about umbrella agreement. Hadd tegyem nyilvánvalóvá, mit kívánunk tenni a keret megállapodással a 218 per 5-ös bekezdés értelmében az Európai Unió működésről szóló szerződésben az Európai Tanács a bizottság javaslatára elfogadhat egy olyan döntést, amelynek értelmében jóvá hagyják a keretmegállapodás aláírását. Ezért az Európai Bizottság hamarosan el fog fogadni egy javaslatot eh, a megállapodás aláírására, és az Európai Parlamentet pedig erről tájékoztatják. Amint ezt aláírták, és miután megkaptuk az Európai Parlament jóváhagyását, a tanács döntést hoz az egyezmény jóváhagyásáról. Tehát ez a pontos megfogalmazása mindannak, amit tenni fogunk eljárási szempontból. Az Európai Ügyészség kapcsán a kompetenciáiról kérdezett. Szerintem ezt már említettem meg kell tartanunk a döntéshozatali kompetenciáját, az EPO-nak az a prioritása, hogy nyomozzon és vádat emeljen, kivéve, hogyha ezt a hatáskot visszahelyezik a tagállamokhoz. Kollégiumi struktúrája lesz, lesz egy fő ügyész, lesznek kamarák, és lesznek nemzeti delegált ügyészség, ügy, ügyészek, és ez a nemzeti ügyészségi, illetve a nemzeti büntetőjogi kódex szerint fog történni, vagyis egy plusz eh, réteget hozunk létre, e felett, ez nagyon nehéz. Ennek erősnek kell lennie, de mégsem avatkozhat be a nemzeti szabályokba. Hogyha harmonizálni akarjuk a büntetőjogi szabályainkat, akkor higgyék el nekem, hogy az túlságosan nehéz feladat lenne. Az ügyészség nem fog foglal, az Ügyészség nem fog foglalkozni a terrorizmus, csempész és bűnözés kérdésével. Azt tervezzük, hogy az Európai Ügyészi Hivatal egy speciális szerv lesz, amely az EU pénzügyi érdekeit védi. Hogyan lehet megmérni a, az igazságszolgáltatás hatékonyságát és függetlenségét. Utaltak Romániára és Bulgáriára. A CVM tartalmazza mindazt, amire kötelezték magukat ezek az országok a csatlakozáskor. Egyetemi benchmarkok vannak, Bulgáriában jártam, nemrégiben 3-4 munkacsoport van, és találkoztam a miniszterelnökkel is, és úgy láttam, hogy a kitűzött célok elérhetőek, mindkét tagállam nagyon intenzíve foglalkozik a reformjaival. Egyértelmű, hogy nem csak az, a szabályokat, a jogszabályokat kell megvizsgálnunk, a törvényeket, hanem látni kell a valóságot is, kézzelfogható eredményre van szükség, és azt is látni kell, hogy mennyire kivitelezhetőek, fenntarthatóak ezek a reformok. A jogállamiság. Tetszik az, amit Sofint feltesz ezen a területen, mert nem könnyű ez a téma. Ezt összehasonlíthatnám azzal, amit mi teszünk az igazságszolgáltatási tábla kapcsán. Itt számszerűsített indikátorok vannak, például az eljárások időtartalma, a függőben lévő ügyek, a bírók száma ügyenként. Egészen mostanáig rendben vannak ezek a számszerűsített indikátorok, de hogyha a függetlenséget vizsgáljuk meg, amely a szubjektív kritérium, nagyon nehéz eh, az adatokkal bánni, figyelembe kell venni az állampolgárok eh, véleményét is, eddig csak a cégek véleményét vettük figyelembe, azt mondták, hogy ez nem igazán igazságos, ezért nézzük meg más adatokat is. A függetlenség tényező nagyon-nagyon nehéz, sőt, talán nem is igazságos bizonyos tagállamokkal szemben. Hogyan lehet mérni a demokráciát, a jogállamiság alkalmazását? itt alkotmányos jogok egyensúlyáról van szó a tagállamokban. Ez az én kételjem. A igazságszolgáltási eleménytábla kapcsán is, de mindenképpen nagy értékelem azt a munkát, amit eddig megtett. Meg kell vizsgálni azt, hogy el lehet itt tovább haladni, hogy szükség van-e új jogszabályra, én nem hiszem, hogy erre szükség van. A szerződés kimondja azt, hogy hogyan kell kinéznie a jogállamiságnak, és milyen paraméterekkel kell rendelkeznie. Most Lengyelországra tekintünk, és megpróbáljuk ezt objektív, intelligens módon használni egy tagállam esetében, és láthatjuk azt, hogy mennyire nehéz objektívan értékelni ezt, és higgyék el, hogy nincsenek számszerűsíthető adatok itt. Ezzel foglalkozni kell a jelenlegi atmoszféra tekintetében is. Lehet, hogy néhány tagállam esetében kicsit felkészültebbnek és erősebbnek és kiszámíthatóbbnak kell lennünk abból a szempontból, hogy mi mit értünk jogállamiság alatt. Tehát erre egy kis időt kérnék, én szívesen együttműködök ezen a területen, és talán előállok egy saját kezdeményezéssel is. Köszönöm szépen, biztos asszony. Időben vagyunk, úgyhogy minden jól alakult. Persze az a tény, hogy több képviselő hiányzik, szintén hozzájárult ehhez a sikerhez, de így több időt tudtunk annak szentelni, hogy meghallgassuk a magyarázatait. Folytatjuk majd még ezt az eszmecserét. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni önöknek ezt a lehetőséget, hogy megvitathattam ezen kérdéseket önökkel. Nem mondhatom, hogy a kedvenc időtöltéseim közé tartozik az Európai Parlamenti meghallgatások, komoly jelenlét, de azt mondhatom, hogy számítok arra, hogy a jövőben is eljövök majd ide a parlamentbe. Köszönjük a támogatását, biztos asszony. We will move into the Átérünk a következő napi rendi pontra. Egy jelentés tervezett előterjesztése, Szilvi Guillaume jelentése. Szeretném hangsúlyozni, hogy önök is tudják, hogy van az Európai Unióban a származási országok, a biztonságos származási országok listája, több tagállamban létezik ilyen lista, de ezek nem fedik le egymást. A bizottság javaslata pedig pontosan egy ilyen közös EU lista létrehozása, közös kritériumok alapján, a 2013 per 32-es EU irányelv alapján, közös kritériumokat kíván megszabni a védelem biztosítása céljából. Először az előadónak adnám meg a szót, aztán pedig természetesen az árnyék előadóknak és egyéb képviselőknek, akik szeretnének hozzászólni, vagy meghallgatjuk a tanács és a bizottság képviselőjét is. Guillaume, asszony, parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Több részben beszéltünk már erről a javaslatról, és személy szerint lehetőségem nyílt arra, hogy a fenntartásaimat, illetve a kérdéseimet megfogalmazzam. Szeretném megemlíteni, hogy ennek a javaslatnak um, milyen, milyen hatása lenne, hiszen ez a lista nem jelentene teljes mértékű harmonizációt, hiszen ez együtt létezne a nemzeti listákkal. Ezen kívül a metodológiával kapcsolatban is voltak fenntartásaim, amely alapján meghatározták, hogy mely ország a biztonságos ország. Ebben a tekintetben nincsen egyértelmű metodológia a javaslatban, illetve értékelés sem. Hét ország szerepel a listán, illetve ami a felülvizsgáltat illeti, illetve az elfogadást, itt sem tudom pontosan, nem látom tisztán a, a nemzeti listák, illetve az európai lista összefonódását. Tehát vannak fenntartásaim, más kollégák is szóltak már fenntartásokról, szélesebb körben a biztonságos ország fogalmáról. Tehát Hát mindezek alapján azt mondhatom, hogy először is úgy gondoljuk, hogy információra van szükség, illetve vizsgálatra értékelni kell a listán szereplő országokat a tanácssal együtt. Azt kértük az IAZU-tól, e hogy további információval szolgáljon a balkáni térségre vonatkozóan, illetve Törökországra vonatkozóan. és itt az alapjogi ügynökség is szerepet vállalt, és javaslatokat tett az alapjogi kérdésekben. A megközelítés során van egy részleges álláspontunk is. Jelenleg átmenetileg kizárja a tagállamokat, tehát a listán szereplő tagállamokat a metodológiából szereplő, metodológiáról szereplő vitából. És ahogy elmondtam, ugyanezt a megközelítést alkalmaz a tanács, ezt a részleges megoldást, tehát ez azt jelenti, hogy a két jogalkotó közös megállapodásra juthat, illetve kiegészítheti egymás álláspontját. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a végtelenségig fogunk várni. A, azt várjuk, hogy eleget te, tegyünk az Európai Bíróság követelménynek, és a lehető legjobb mértékben alkalmazunk a használt fogalmukat. Meg kell erősíteni a listát, négy prioritást határoztam meg. Az első az európai lista és a nemzeti listák összevetése annak érdekében, hogy harmoniz, harmonizáljuk ennek a hatását, optimalizáljuk. Erre vonatkozóan módosítókat nyújtottam be. Tehát itt a nemzeti listákat kivezetnénk mint egy három év alatt, illetve egyértelmű eljárásra van szükség, akkor, amikor egy országot felfüggesztenek a listáról, vagy pedig levesznek a listáról. Aztán értékelni kell a harmadik országokat, akik rajta vannak ezen a listán, meg kell vizsgálni az ők rendszer, ő rendszereiket, és ezt jelentéssel kell alátámasztani, a civil szervezeteket segítségül hívva. Ezt a metodológiát meg kell erősíteni, és amennyiben módosul a lista, egyértelműen kell eljárni, egyértelmű eljárásra van szükség, tehát igazolni kell, hogy miért, miért módosítjuk a listát. Ebben az esetben egy konzultatív bizottság felállítását javasoltuk, a, és itt az UNHCR is részt venne ebben, de alapvetően a szaktudásuk alapján választanánk ki ennek a tagjait. A bizottság misszióit lépésről lépésre fogalmaznánk meg, illetve a mandátumát, és lehetővé tenni ez az eljárásrend azt, hogy értékeljék a biztonságos országokat, illetve a harmadik országokat. Visszatérve az előző megjegyzésekhez, hadd mondjam el, hogy ahogy mondtunk, a, egy konzultatív bizottság segítheti a munkánkat, és fontos, hogy ne, ne csak a bürokráciát növeljük. Meg kell erősíteni a metodológiát, ami a lista felülvizsgálatát, változtatását illeti, és azt a harmadik prioritás egy rugalmas áttekintést irányoz elő, gyorsan, gyorsan változhat a helyzet az egyes országokban, tehát a származási országok biztonságának tekintetében, és el kell kerülni az, hogy túlságosan hosszú időbe vegy, időt vegyen időt vegyen igénybe az, hogy a listán megváltozon a helyzet ennek az adott országnak. A negyedik prioritás pedig az irányelv követése, egy közös lista felállítása, indoklással, információval, illetve az eljárási irányelv kitételeinek eleget kell tenni, és az eljárási garanciákat is biztosítani kell. Ezt fontosnak tartják az árnyék jelentéstevők is. Ami a jogi kérdéseket illeti, nem nagyon fontos itt ezt hangsúlyozni, de a biztonságos származási ország fogalmának pontos definiálása rendkívül fontos. A bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nagyon fontosnak tartom, hogy azonosítsuk, milyen eljárási keretben működünk. Ami pedig az irányelv életbelépését illeti, a bizottság megvizsgálja, hogy megfelelően érvényesültek a, a garanciák. Nos, ezek a kérdéseim, a fenntartásaim, illetve a megközelítésem a lista struktúrájának megerősítésére vonatkozó megjegyzéseim. Ha megengedik, akkor még egy szót szólnék az árnyékjelentéstevői csapatról. Nagyon sokat vitáztunk, beszéltünk együtt, és azt hiszem, hogy a szöveg kapcsán nem, ez fontos, hogy ne tévesszük szem elől a célunkat. Tudjuk pontosan azt, hogy miről van szó, miről is van szó, ezen tagállamok állampolgárairól, és meg kell próbálni elkerülni, hogy ezt a javaslatot más célra használják föl, olyan célokra, amely, amely a jelenlegitől teljesen eltér. A jelenlegi válságban fontosak az ilyen jellegű lépések, illetve fontos a megállapodás. Nos, nagyon remélem, hogy a lehető leggyorsabban uh, valóban tető alá tudjuk hozni ezt a jelentést. Elnök, köszönöm szépen, Guillaume asszony. Most pedig Póni úr kapja meg a szót, aki Dátti asszonyt helyettesíti. Thank you very much. I will present... Köszönöm szépen. Rashida Dati véleményét fogom közreadni levele formájában. Először is szeretnék köszönetet mondani Gijom asszonynak a munkájáért. Habár szokatlan az eljárás, örülök annak, hogy sikerül erre mozdulnunk. Ez eh, a lista az eh, biztonságos országokról Jean-Claude Juncker javaslata volt, hogy szembe tudjunk nézni a határainkon található migrációs nyomással. Még ez a e, lista sem fogja megoldani a válságot, de jobb eszközt kell adni az Európai Uniónak arra, hogy szembe tudjon nézni a menekült státuszét folyamadók nyomásával. Részleges mandátumra fogunk csak tárgyalni, de ez azt jelenti, hogy későbbre hagyjuk meg az érzékeny, a kényes témákat a részleges mandátummal. Én úgy gondolom, hogy sikerül majd jó kompromisszumokat találnunk. Úgy gondolom, hogy tisztázni kell azt, hogy vannak nemzeti listák is a biztonságos országokról, de ez egy európai lista lesz. Úgy gondolom, hogy ha csak egy európai lista van a biztonságos országokról, hogy, hogy ez három évben hogy három éven létrejöjjön, ez nem reális. Hosszú távon a cél az az, hogy tényleg európai harmonizáció jön létre. Támogatom a jelentéstevőt abban, hogy nagyobb legyen a rugalmassága az Európai Bizottságnak abban, hogy vészhelyzet esetén e, módosítsa a listát. Be fogok nyújtani módosítókat, és várom a vitát a kollégáimmal a következő árnyékjelentéstevői ülésen. Még mindig reménykedek abban, hogy sikerül megfelelően teljes mandátummal megütatnunk ezt a jelentést annak érdekében, hogy sikerüljön megoldást találni és bevezetni azt, hogy az Európai Unió nem tehetetlen a menekült válsággal szemben. Köszönöm. Uh, Madam Guillaume, uh, having clear procedures for individuals who are felgyorsított eljárások olyan emberek vonatkozásában, akik védelemre szorulnak, mindenképpen prioritás kell legyen számunkra. Kevesen vannak azok, akiket visszafordítanak jelenleg az Európai Unió területéről, ez így nem fenntartható, és ez befolyásolja azt, hogy az Európai Unió képes-e humanitárius segítséget nyújtani azoknak, akik erre leginkább rászorulnak. Ha szeretnénk megbirkózni a jelenlegi válsággal és csökkenteni az egyes tagállamokra nehezedő nyomást, akkor el kell fogadnunk olyan intézkedéseket, amelyek nem növelik, hanem ellenkezőleg csökkentik a bürokráciát. Egyes javaslatok az előadó tollából növelhetik ezeket az administratív terheket. Frakcióm egyetért a bizottsággal és az előadóval abban, hogy azon országok, annak érdekében, hogy értékeljük, mely országok kell, hogy szerepeljenek a listán, szakértőket kell bevonnunk ezek a külügyi, az ELZO, a Frontex és a külügyi szolgálat részéről kell érkezzenek. Egy tanácsadó testület létrehozása nem feltétlenül objektív személyek jelenlétével nem feltétlenül teszi lehetővé a gyors reakciós képességet. Ami a részleges mandátumot illeti logikusnak tűnik és tükrözi a tanács megközelítését. Ha a célunk az, hogy hogy megszüntessük fokozatosan a nemzeti listákat, akkor nem szabad, hogy a tagállamok hátrányba kerüljenek, hiszen nem tudnak visszafordítani olyan országokba személyeket, ahova korábban vissza tudtak fordítani. Banglades, Pakisztán, Gána, Nigéria, Szenegál és más országok esetleges országok, amelyek listára kerülhetnek, hiszen az innen érkező menekültek elismerési aránya nagyon alacsony az EU-ban. A lista nagyra törő kell, hogy legyen, nem pedig korlátozó, annak érdekében, hogy eredményes legyen. Végezetül szeretném jelezni támogatásomat egy határozott felülvizsgálati mechanizmus érdekében. Azt javaslom, hogy az elfogadást követően két évvel kerüljön sor erre a felülvizsgálatra. Kulcsfontosságú, hogy a menekültügyi jogszabályainkról tudnunk kell, hogy megfelelően működnek-e, és bármilyen esetleges hiányosságot gyorsan orvosolnunk kell. Ez nem mindig tesz szükségessé jogalkotási változtatást, néha pusztán a végrehajtással kapcsolatos iránymutatás szükséges. Úgy gondolom, hogy ebben a felülvizsgálatban szereplő számos elem fontos abból a szempontból, hogy köz, létrehozunk egy közös EU listát. Ez a mechanizmus nem szabad, hogy hátrányosan érintse a tagállamokat egy olyan időszakban, amikor már amúgy is komoly problémákkal küzdenek. Szeretném megköszönni az előadónak az együttműködését eddig is, és együttműködésre törekszünk a következő hetekben is. Döpré úr az ALDE részéről. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az előttem szólókhoz hasonlóan én is először is támogatom a jelentéstevő asszonyt, és gratulálok a munkájához, a személyes erőfeszítéséhez is, illetve ahhoz, hogy rendelkezésre állt, és a lehető legjobb megoldást, illetve álláspontot sikerült kialakítani a parlament részéről. Természetesen osztom a véleményét a jövő tekintetében. Egy részleges mandátumról van szó, ez azt jelenti, hogy a lista kapcsán nem mondhatjuk el a véleményünket. Még akkor sem, hogyha a bizottság javaslata alapján és a lista alapján ö, változtathatnánk azt, hogy hogyan fogadjuk a menekülteket, illetve hogyan kontrolláljuk a külső határainkat. A bizottság azt mondta, azt á, jelentette be, hogy egy új rendeletet fog beterjeszteni, egy közös menekültügyi jogszabályt, amely a jelenlegi menekültügyi eljárással kapcsolatos irányelvet fölváltja. Tehát ez egy eljárásbeli kérdés, amiről beszélünk, az eljárási irányelvhez tartozik, tehát a kérdésem a következő. Merre kell menni a munkánknak? Mi az iránya? Hogyha új irányelvről van szó, akkor, akkor most hogy is van az, hogy ezen a, ezzel a jelenlegivel foglalkozunk? Meg kell tehát kérdezni, hogy mi történik jelenleg, mert az itteni javaslatok bizonyos cikkeket módosítanak. Tehát a bizottsághoz intézem a kérdésem. Az eredeti javaslatban egyértelmű volt, hogy a cél az, hogy fölgyorsítjuk a menekültügyi kérelmek feldolgozását a listán szereplő személyek esetében, de ugye nincs lista, de a különböző országokban ez a gyorsítás másképpen valósul meg. És az sem eh, egyértelmű, hogy eh, a jogszolgáltatás hogyan érvényesül az egyik országban, illetve a másikban. Egységes menekültügyi eljárás ról beszélünk, tehát fontosak ezek a kérdések. Még két megjegyzéssel élnék a jelenlegi javaslat kapcsán. A jelentéstevő asszony véleményétől némileg eltér az enyém. Egy konzultatív szerv létrehozásáról beszélünk. Az EASO, a UNHCR és a civil szervezetek részvételével. Az EASO egyik fő küldetése az az, hogy tanácsot nyújtson, javaslatot tegyen a bizottságnak. A múltkori, múlt, múlt évi áprilisi tanács, bocsánat, az április 21-i tanácsülésen pontosan erről a témáról beszéltek az EASO-val, illetve április 6-án pedig egy közös menekültügyi rendszer létrehozása keretében a bizottság megerősíti az EASO mandátumát, hogy ez a javaslat valóban meg is valósuljon. Nos, személy szerint nem értem, hogy miről beszélünk, hát az easo kell lenni a partnerünknek, hiszen ezért hoztuk létre, ez, ez a mandátuma, aki már fel kellett, hogy vegye a kapcsolatot bizonyos más szereplőkkel, de a legfontosabb partnerünk az az ügynökség kell, hogy legyen, amit ebből a célból hoztunk létre. Tehát ezzel kapcsolatban szerintem problémák vannak. És végül, ami a nemzeti listákat illeti, egyetértek a jelentéstevővel, onnantól kezdve, hogy megvannak a közös listáink, a közös kritériumaink, megvan a közös listánk, innentől kezdve a nemzeti listák létezése felesleges. Hogy most mennyi idő alatt vezetjük ki azokat, hát ez már részletkérdés, de feleslegesé válnak ezek a listák. Onnantól kezdve, hogy az eljárás irányelvet megváltoztatja a bizottság. Látnunk kell pontosan, hogy mi az aktuális helyzet. Nekünk kell-e valamit előkészítenünk, hogy a bizottságnak? Elnök, köszönöm szépen, Anderson asszony következik. Thank you, and I want to thank the Köszönöm szépen, és szeretnék a jelentéstevőnek is köszönetet mondani a munkájáért. Üdvözlöm azt, hogy a jelentéstevő bevonta a kijelölt biztonságos országok monitorozásába a tanácsadó testületet is. Ezt erősíteni kell a tagság szempontjából is. Ugyanakkor két tejeink vannak a részleges mandátum koncepciója próbálkozása arra, hogy ezt a javaslatot két részre osszák, lesz a koncepció, másrésztről pedig a tartalom. Egyértelmű aggály van azzal kapcsolatban is, hogy Törökország esetében vitatott az, hogy ez biztonságos ország is, és a tanács szerint ezt a vitatott pontot próbálja megszüntetni, megpróbálják ezt a kérdést elszigetelni. Két kérdés van. Itt az EU-lista koncepciója elképzelése. Minden menekült kérelmet egyformán kell elbírálni, mindenkinek egyforma hozzájárulás kell, kell kapnia, függetlenül attól, hogy honnan érkeznek. A második aggály az az, hogy az EU mennyire lesz képes reagálni a változásokra az úgynevezett biztonságos országok esetében. Az egyéni országok gyorsabban és határozottabban tudnak fellépni, mint az EU intézmények, ezért a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy saját nemzeti listájukat összeállítsák az EU és nemzetközi jog alapján, figyelembe véve a egy irányelvet, akkor lehet egy országot biztonságosnak tekinteni, amikor az demokratikus nincsen üldöztetés, nincsen fegyveres konfliktus és kínzás. És hogyha megnézzük azt, hogy mit javasoltak Törökországgal kapcsolatban, hogy ez egy biztonságos ország lenne, szerintem minden független megfigyelő azt mondja, hogy ezeket a kritériumokat Törökország nem teljesíti. Várom már a következő találkozókat ebben a témában. Köszönöm szépen, Jean Lambert következik. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. Nagyra értékeljük azt, hogy a részleges mandatot választották, bár osztozunk az aggályokba. Meg kell vizsgálni a kritériumokat, az eljárásokat, és nem szabad elsietni a döntést. Hogyha megnézzük például a konzultatív bizottsággal kapcsolatos javaslat, ez nagyon fontos javaslat, mert ha van egy testület, amely nem hajol meg az EU külpolitikájának nyomásai előtt, ez nagyon hasznos lehet. Meg kell vizsgálnunk a menekült eljárást is. Elhangzottak már a kritériumok is. Vannak olyan országok, amelyek nem képesek védelmet nyújtani az embereknek, Például Dél-Ázsiában hat ilyen ország van, beleértve be Pakisztánt és Bangladest is. Érdekel bennünket ez a konzultatív eh, bizottság, osztozunk az aggályokban. Úgy vélem, hogy nagyon nehéz eh, a Frontex szerepét elfogadni. Itt az egyik kérdés, ami felmerül Dati asszony részéről is, a három éves időkeret, a, az európai listák szerepe, illetve a tagállami listák szerepe ebben a kérdésben, illetve a listák felvizsgálata. Tudjuk, hogy az országok gyorsan változhatnak, és ezért mindenképpen olyan eljárásra van szükség, amelyen gyorsan reagálhatunk erre. Egyetek Döpré úrral is, aki azt kérdezte, hogy hogyan passzol ez a menekültügyi rendszerhez. Én, tud, én jelentéstől voltam ezzel kapcsolatban korábban, érdekes vitáink voltak, és hogyha most megnézzük a bizottsági javaslatot, akkor én úgy érzem, hogy illetve azt kérdezem magamtól, hogy mennyit tanultak a vitából, de minden esetre ez az irányelv most már rendelet lesz, amely hatással lesz a menekült státusz definíciójára is. úgy, gondolom, hogy a, a visszatelepítéssel e, kapcsolatos e, munkánk sem hozta meg a gyümölcsét. Flamice Le Breton. Le Breton úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. A... Szeretném megköszönni az előadónak a kitűnő munkáját. Nagyon sok érdekes pontot beépített ebbe az anyagba. Miért ne halasszuk el a lista elkészítését, illetve a delegált jogi aktusok nyomon követése is számomra egy érdekes javaslat, de van három fajta rendelkezés, ami nem tetszik. Az ötös módosító, egy kicsit képmutató, hogy őszinte legyek. A biztos országoknak nem kell, hogy az legyen a céljuk, hogy csökkentsék a menedékkérők számát. Nem, ez az, amire törekszik a bizottság. És még valami. A 7-es, 25-ös módosító egy tanácsadó testületet akarnak létrehozni. Még egyet? Nem spórolhatnánk ezt meg magunknak? Nem lehet inkább egyszerűsíteni? És a 8-as, valamint a 27-es módosítók elfogadhatatlanok számomra, ugyanis a nemzeti szuverenitást sértik. És itt gyakorlatilag arra törekszenek, hogy bizonyos tagállamokat töröljünk a biztonságos országok listájáról. Szerintem nem szabad a tagállamoktól megfosztani a hatásköröket. A tanácshoz és a bizottsághoz fordulok. Nem gondolják, hogy amikor európai vagy nemzeti, nemzeti listákról beszélünk, akkor itt egy oximoronnal állunk szemben eseti alapon kell eljárnunk az egyéni kérések alapján. Például, egy, például Pakisztán egy nagyon egyértelmű helyzet lehet számunkra, egy pakisztáni menedékkérő, még akkor is, hogyha Pakisztán bizonyos tagállamok esetében a biztonságos országok listáján szerepel, és ugyanezt hallhattuk Törökország kapcsán. Ha önök nem gondolják, nem tartják szükségesnek hogy egy török kurd legyen az illető, de vannak olyanok is, akik börtönben vannak, török állampolgárok. Ez nem egy oximoron a jog szempontjából? Most pedig de Nielsen úrnak adnám meg a szót a bizottságtól. Köszönöm, elnök asszony, hogy megoszthattunk mi is önökkel bizonyos előzetes megjegyzéseket. Két észrevételt tennék. Először is nagyon pozitívan viszonyulunk azon módosítók szellemiségéhez, amelyek tisztázni kívánják a nemzeti és a jövendőbeli EU lista egymás melletti létezését, és meg szeretnénk vizsgálni a biztonságos származási országok fogalmának harmonizációját. Úgy gondolom, hogy ezen módosítók szellemisége pozitív. A második megjegyzésem, az, hogy némileg egy új tanácsadói testület létrehozásával kapcsolatban fenntartásaink vannak. Persze figyelembe kell vennünk az egyéb megjegyzéseket. Ugye az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt is azért hoztuk létre, hogy támogatást nyújtson a különböző menekültügyi kérdésekben, és ide tartozik ugye ez a téma is. Ehhez kapcsolódik némileg a közelmúltbeli közleményünk, az egyik aspektus, amit szeretnénk megvizsgálni, az az, hogy hogyan tudjuk az EASO szerepét tovább erősíteni, illetve hogyan tudjuk a mandátumát pontosítani, amikor tanácsot ad a tagállamoknak, illetve a közös elemzések is a döntéshozatal alapjául szolgálhatnak. Az is igaz, hogy bejelentettük a közleményben, hogy az eljárásokra vonatkozó irányelvet átalakítjuk, felülvizsgáljuk és rendeletté változtatjuk, hogy ezáltal elősegítsük a harmonizációt, bár el kell mondjam, hogy nem vagyok olyan helyzetben, hogy részleteket tudnék mondani ezen rendelet jövőbeli tartalmáról, de az a javaslat, amit most vizsgálunk, az egy rövid távú intézkedés, ez azért szükséges, hogy jobban felvértezzük a tagállamokat, hogy megbírkozzanak ezzel a válsággal. Jó lenne, ha ez az eszköz minél hamarabb életbe lépne. Bár közép és hosszú távon meg kell vizsgálnunk azt, hogy az általános keretet hogyan tudjuk erősíteni, és ide tartozik az eljárások szempontjából a további harmonizáció. Ide tartozhat az eljárás jogi irányelv felülvizsgálata is, de itt nincs ellentmondás, pusztán a különbség az, hogy rövidtávú intézkedések, illetve a közös európai menekültügyi rendszer közép- vagy hosszú távú reformja áll egymással szemben. Elnök, az elnökséget kérdezem, hogy hozzá kíván-e szólni ehhez. Köszönöm szépen. Én is szeretnék az előadónak köszönetet mondani ezért a jelentés tervezetért, amely figyelembe veszi azon tárgyalásokat, amelyeket néhány hónapja folytattunk, amikor megállapodtunk egy közös részleges megközelítésben, míg várjuk ugye az EASO szakértői véleményét. Szeretném megjegyezni, hogy azóta az EASO megerősítette, hogy valóban megkapták a további információra irányuló kérésünket, és Eh, ezt eh, a jelentést eh, prioritásként tekintik. A tanács ezt a javaslatot részletesen megvitatta, és megállapodott a kompromisszumos javaslatokban, amelyek kapcsán a Korepel is megadta a mandátumot a tanácsnak. Érdemben két dologra szeretnék kitérni, amelyekről a tanácson belül szó volt. Az egyik az, hogy a felfüggesztési felfüggesztésnek milyen következményei, illetve milyen időtartama lehet, tehát amint, eh, amikor egy országot eh, leveszünk a listáról. Ez olyan helyzetekre vonatkozik, amikor egy eh, adott ország szerepel az EU listán, de valami változás következik be abban az országban, ami miatt le kell venni az országot a listáról. A bizottság javaslatot tehet, azt javasolhatja, hogy függesszék fel ezt az országot a listáról. Amikor egyfajta szürke zónában vagy köztes területen van az ország, mert nem helyezhető a listára, nem lehet a biztonságos ország koncepcióját alkalmazni rá. Az eladóhoz hasonlóan a tanács azt javasolta, hogy ezt a szürke zónát, ha lehet, kerüljük el, pontosan azért, amit már mások is megemlítettek, azért, mert a valóság nagyon gyorsan változhat. Ezért a tanács egy kompromisszumhoz jutott, és um, ennek lényege az, hogy uh, kétszer hat hónapra korlátozza a felfüggesztés időtartamát, és a bizottságnak uh, korlátozzuk um, azt a jogát, hogy meghosszabbítsa ezt az időszakot. A második pont pedig, ami szintén elhangzott, az az, hogy, uh, egy, hogy um, tisztázni kell a nemzeti, valamint az EU lista közti kapcsot főleg azok után, hogy egy adott országot levettek az EU listáról. Ebben a kérdésben az elnökség két ütköző állásponttal találta magát szemben. Egyfelől a bizottság kaphatna vétójogot arra vonatkozóan, hogy kerülhet a nemzeti listára, miután levették egy EU listár, az EU listáról, vagy más részről tagállamok helyezhetnek-e egy adott országot az nemzeti listájukra, rögtön azok után, hogy az adott ország lekerült az EU listáról. Ez nem tűnik kívánatosnak. Megér, megállapodtunk abban, hogy a bizottság jogkörét korlátozzuk, abban a tekintetben, hogy megvétózhatja azt, hogy egy ország a nemzeti listára kerüljön, miután lekerült az EU listáról. Ennyi lenne. Elnézést kérek, hogy egy kicsit általánosan fogalmaztam hiszen megvannak a szövegben a határidők is, és egyéb időkeretek is. Lezárásképpen azt szeretném még elmondani, hogy a tanács számít a konstruktív párbeszédre az Európai Parlamenttel. I know that you chose to ignore my question. Nem válaszolt a kérdésemre hogy például az ENSZ menekültügyi egyezménynek megfelel ez, megfelel -e ez, vagy sem, de majd beszélünk majd erről a későbbiekben, lesz még erre lehetőségünk. A jelentéstevőnek adom meg a szót, hogyha kíván még szólni. Igen, nagyon röviden. Azt hiszem, hogy úgy is beszélünk még hosszasan majd erről a témáról. Három gondolat talán. Azt hiszem, hogy a tanács egyrészt nagyon pontosan fogalmazott, másrészt ez nagyon jól mutatja, hogy, hogy bizony, bizony nem igazán látjuk azt, hogy pontosan hogyan működik eh, a listát, hogy kerülnek erre föl, országok hogy kerülnek le, milyen értékelés történik. Tehát nagyon sok az szürke zóna, nagyon sok az értelmezési lehetőség. Ami a konzultatív bizottságot illeti, igen, vártam a bürokratikus aspektusra vonatkozó megjegyzéseket, és itt ugye a britteket emleg, emlegették példaként. Itt is nem teljesen körvonalazott a helyzet. Osztom azt a gondolatot, hogy az ESU a legitim partnerünk, ebben a kérdésben, de azt hiszem, hogy másoknak is fontos szerepük lehet, más tapasztalatuk, más nézőpontuk. Ez, tehát nem kell 25 fős bizottságot létrehozni, de azt hiszem, hogy ugye gyorsan változhat a helyzet a terepen egy-egy országban, ahogy többen megemlítették. Egyik ország például elveszi a biztonságos jelzőt, és azt hiszem, hogy itt, ha különböző szereplők vannak ebben a konzultatív bizottságban, akkor gyorsabban láthatjuk ezeket a változásokat. És talán még egy utolsó gondolat, valóban óriási munka vár ránk, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy csak csak konkrétan erre a gyakorlatra használjuk, használjuk ezt. Tehát nem szabad abba hagyni a munkánkat, ott, hogy megszületik a lista, hanem nagyon fontos, hogy az egész koncepciót helyesen használják, hiszen ez a lista és ennek a hatása valószínűleg sokáig velünk marad még, sokáig kell velünk foglalkozni. Hát ezekkel az aspektusokkal még sokat kell foglalkoznunk. Köszönöm a közös munkát, elnök. Köszönöm szépen és akkor ezzel le is zárom a vitát. Szeretnék rámutatni, hogy a módosítók benyújtásának határideje május 13-a déli 12 óra. Ezzel azt hiszem, hogy le is zárhatom a mai ülést. Május 9-én este 7 órától 9-ig kerül sor majd a következő ülésünkre, ezután pedig május 23-es és 24-én ülésezünk legközelebb itt Brüsszelben, és ezzel berekeztem az ülést.